Good morning, dear colleagues. We should get started. Please. Jó reggelt kívánok! Kérem mindenki foglaljon helyet. És lássunk neki a munkának, és a rendkívüli ülésünket tartsuk meg. A Libe Bizottság tegnap ülésezett, és egy nem rendkívüli kiterjesztett ülést tartunk, Líbe bizottságként. Az a célja ennek az ülésnek, hogy foglalkozzunk a földközi tengeri régió középső részén zajló demokratikus folyamatok, a migrációs folyamatokra gyakorlatok hat, gyakorolt hatások, és az unió bevándorlás és menekült politikájáról. A magyar elnökséggel fogunk eszmét cserélni, az elnökséget Györkös Péter úr, a Magyar Köztársaság Jogmeleti e Állandó képviselője ként van jelen, továbbá Masön biztos asszonyt, aki is ismételten üdvözlünk, valamint Wiman képviselő a külkapcsolatok képviseletében. Továbbá itt van körünkben Ilka Latinen úr, akit mindenki ismer, a Frontex ügynökségnek az ügyvezető igazgatója. Meg fogjuk vitatni azokat az eseményeket, amelyeket valamennyien napról napra nyomon követünk Tunézia, egyiptomi és libiai eseményekre gondolok. Az első vitára még Strasbourgban került sor a legutóbbi ülés alkalmával. Azóta megismertük a újabb eseményeket a külügyi szolgálaton keresztül. Én szeretném elmondani, hogy másfél órát kaptunk a Líve Bizottsági Ülés keretében tegnap, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos ennek a vitának az időzítése, ugyanis előfordul nagyon gyakran, hogy egy kicsit az események után kullogunk. Most viszont nagyon oda kell figyelnünk az időre, hogy másfél órán belül kezelni tudjuk ezt a kérdést. Ennyi a rendelkezésre álló idő. Én azt mondanám, hogy vendégeinket hallgassuk meg először 5-5 percben, majd a koordinátorokat. Ezt követően javaslok nagyjából két percet minden koordinátor számára, majd pedig további vitára tudjuk, tudunk folytatni azon képviselőkkel, akik szót kívánnak kérni. Akkor javaslom, hogy először is a magyar elnökség képviseletét ben hallgassuk meg Györkös Péter urat, a Magyar Köztársaság EU eh, e melletti állandó képviselőjét. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnökség nagyra értékeli, hogy áttekintést adhat erről a nagyon átfogó és komplikált, bonyolult kérdésről egyfelől, valamint azt is megmutathatja, hogy az intézmények milyen szorosan működnek együtt Először is, hogy a parlamenti bizottság elnöke ugyanak azzal a ö, nyakkendővel ül, mint a magyar elnökség képviselője, és aztán ugyanazok a kollégák vannak itt, akik öt nappal ezelőtt is már jelen voltak, amikor a magyar elnökség egy informális ebédet szervezett a, az igazságügyi és belügyi ö, tanácsülés alkalmával és vitát folytattak a tagállamok minisztereivel az észak-afrikai helyzetről. Engedjék meg, hogy öt kérdésre koncentráljak, amelyeket az elnökség fontosnak tekint. Eddig kézben tart, sikerült kézben tartani a helyzetet, és azt is bizonyítani tudtuk, hogy az unió és az intézmények képesek megfelelően reagálni. Azonban biztos vagyok abban, hogy a különböző kompetenciák kat képviselő kollégák további részletesebb információt is tudnak adni. A helyzet átfogó rendkívül bonyolult, tehát hogyha arról beszélünk, hogy a márciusi tanácsülést eh, hogyan készítsük elő, akkor két eh, átfogó választ kell adnunk, az egyik a gazdasági és pénzügyi helyzet értékelése, a másik pedig az észak-afrikai helyzet. Az elnökség eddig öt területen reagált. Az első a menekültek áramlása Tuléziából Lampedúzába, ami egy komoly kihívás volt, és ahogy Olaszország és Málta kérte, a magyar elnökség a múlt héten a belis igazságügyi tanácsülés keretében összehívott egy megbeszélést, ahol elemeztük a helyzetet, és az volt a javaslat, hogy egyenlőre a helyzet jelenleg ellenőrzés alatt van, az Unió megfelelően reagált, és megfelelő mechanizmusok mozgósításra kerültek, illetve az intézmények is mozgósították magukat, és jelenleg jó kezekben van az ügy. De úgy gondolom, hogy a bizottság és a Frontex ennél részletesebb információkat is tud majd adni önöknek. A második elem volt az Európai Uniós állampolgároknak az evakuálása. Azt ö, ö, tudjuk ugye, hogy a ö, Tripoliban nincsen ö, uniós ö, dele, ö, kirendeltség, és ilyen tekintetben a magyar elnökség azzal együtt, hogy viszonylag korlátozottak a kapacitások sikerült megfelelő koordinációs mechanizmust létrehozni, és jelenleg ez képes ellátni a tagállamok képviseletét, és több mint 80% az uniós állampolgároknak már eddig evakuálásra került, azaz elhagyták Líbiát. Nem csak az Európai Uniónak a segítségével, de és nem csak a magyarokat, másokat is különböző európai állampolgárokat kihoztak az országból. A konzuláli védelem is működik, a, ugyanis az libiai hatóságok kizárólag a magyar követ, nagykövetséggel vannak kapcsolatban. A főképviselővel és a biztossal megállapodtunk abban, hogy egy nyomonkövető információs központ működjön, amelyik megfelelően tájékoztatja a tagállamokat, illetve hogy milyen közlekedési eszközök állnak rendelkezésre az Európai Uniós állampolgárok kihozatalára Líbiából. Tegnap két fő e, nagy esemény volt a reagálás és a fellépés tekintetében. A tanács egy gyors eljárásról határozott, hogy uniós szankciók kerüljenek bevezetésre Líbia ellen és a tagállamok képviselői, akik egyben a biztonsági tanácsnak is tagjai, azok el, megmondták, hogy ez a lehető leggyorsabb reagálása az uniónak, tehát tegnap a szankciók bevezetésre kerültek, ezek hatályban vannak, tanácsi döntés is megszületett, illetve a rendelet ezzel kapcsolatban, és most úgy tűnik, hogy ez megfelelő reagálás az unió részéről. Azonban, ha szükséges, akkor az elnökség készen áll arra, hogy visszatérjen erre a kérdésre, és a listát, illetve a mellékleteket bővítse. És végül, de nem utolsó sorban, ez nagyon fontos a nem csak a, köz, a biztonság szempontjából, hanem az is nagyon fontos, hogy az e-, Európa energiaellátására mit gyakorol ez a hatás. Tegnap az Energia Tanács összeült és áttekintette a helyzetet, az olaj és a gáz ellátást, tekintettel, hogy ezeket érinti a helyzet, és ez azt mutatja, hogy Európának vannak kellő tartalékai, és egyelőre semmiféle rendkívüli intézkedésre nincsen szükség, azonban a helyzetet folyamatosan nyomon követjük. Köszönöm, elnök úr! Köszönjük szépen az erőfeszítését, hogy rövidre fogta, és biztos vagyok benne, hogy Malmström asszony is követi a példáját. Nagyon köszönöm, elnök úr! Ezeket az igen biztató szavakat, Hölgyeim és uraim, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma. Az, hogy ma itt vagyunk, azt mutatja, hogy új együttműködési formákat meg tudunk valósítani, ha szükség van rá, mint ahogy azt az elnökséget képviselő nagykövet is mondta, és ahogy ezt megállapítottuk tegnap Füle biztos úrral az AFET ülésén. Nehéz időkben új együttműködési formákat tudunk kidolgozni. Persze egy részről fantasztikusak ezek az események, demokrácia, a szabadság utáni vágy egy olyan régióban, ahol nem tapasztaltak eddig demokráciát, másrészt azonban az erőszak kicsúcsosodása Líbiában. Ezért aztán holisztikus megközelítést kell alkalmaznunk, rövid, közép és hosszú távon is támogatnunk kell ezeket a népeket a demokrácia felé vezető úton minden rendelkezésünkre álló eszközzel. A tanács intézkedéseit említette a nagykövet úr, nem ismétlem meg, hosszú és nagyon hasznos vita volt. Először felmértük a helyzetet Olaszországban, itt a bizottság nagyon gyorsan segített az olasz kormánynak. Leitenen úr természetesen majd kitér majd erre. Fölvettük a kapcsolatot az olasz hatóságokkal, és beindítottuk a kutatási és megmentési közös akciókat, és Lampedusába is küldtünk embereket felügyeletre, és az Európolt is bevontuk, hogy bűn tevékenységeket kiszűrjenek, ha kapcsolódik a helyzethez. Illetve humanitárius segítséget is nyújtunk az olasz hatóságoknak. Úgy tűnik, hogy jelenleg kicsit rendeződött a helyzet. Az elmúlt napokban nem érkeztek már tunéziai menekültek Lampedusa-ra. Nem tudjuk, hogy ez egy állandó trend lesz-e. Úgy tudjuk, hogy főleg magasan képzett fiatal tunéziaiak ragadták meg azt a lehetőséget, hogy elmeneküljenek Európába a jobb jövő reményében. Persze, hogyha nemzetközi védelemre szorulók érkeznek, azokat védjük, de úgy tűnik, hogy eddig jelenleg gazdasági menekültek érkeztek főleg. Persze óráról órára változik a helyzet Líbiában, még mindig nincs elég információnk. Aggasztó, amit láttunk. Azt láttuk, hogy tömegesen menekülnek a szomszédországokba a tunéziaiak, persze ez gyak, a libiaiak, közülük egyébként néhány nem is líbiai, Tunéziába és Egyiptomba menekülnek, és néhány pedig egyiptomi és tunéziai állampolgár. Ezért aztán segítsük, segítjük a tunéziai és az egyiptomi hatóságokat, 3 millió eurót különítettünk el erre a célra. Georgieva biztos asszony segíti, és nagyon segíti a helyzet megoldását, és nagyon aktív humanitárius segélyt is gyújt, nyújtunk az IOM-mel, az ENSZ menekültügyi szervezetével is együtt dolgozunk. Úgy gondolom, hogy a főtitkár úr majd beszámol önöknek a részletekről, a az ott rekedt európaiakra, körülbelül meg 12 ezren vannak. Persze segítünk nekik is. Ami a líbiai menekülteket érinti. Eddig mindenki a szomszédos országokat célozta meg, senki sem érkezett Európa területére, de nem lehet kizárni ennek a lehetőségét. Nyilván attól függ ez, hogy teljesen összeomlik-e a rezsim, vagy polgárháború kialakul le Líbiában. Nincs sok értelme annak, hogy spekuláljunk a számokat, illetően föl kell készülnünk. Figyelembe vettük, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre az Európai Unióban. Megnéztük a szükség helyzeti alapokat, kb. 25 millió eurónk van ilyen helyzetekre. Persze, hogyha a helyzet eszkalálódik, akkor további pénz, pénzeszközökre lesz szükség. A tanács a Frontexet megbízta azzal, hogy a Hermész műveleteket kiterjessze. Ez a kutatási, mentési folyamatokat erősíti Máltán és Olaszországban. Hogy a Jászó program még miért nem aktív, azt még a tagállamoknak kell eldönteni, hogy mit ajánlanak fel, hogy megfelelő <clears throat> befogadási rendszereket is megvalósítsunk. Persze a hosszú távú támogatást is meg kell vizsgálnunk, a szomszédsági stratégiát, persze most a gazdasági, politikai migrációt is figyelembe kell venni, kialakítjuk az új stratégiát. Ahogy már mondtam, tartjuk a kapcsolatot az ensz a menekültügyi szervezetével. A szabálytalan, úgynevezett szabálytalan menekültekkel is foglalkozunk. A bizottság megpróbál megoldást találni erre a kérdésre, de az a benyomásom, hogy a tanács nem igazán szeretne ezzel foglalkozni. Georgieva, Füle, biztosok és Esten asszony mindent megtesznek, és mi is mindent megteszünk, hogy megoldjuk a helyzetet. De persze minden tagállamnak vállalni kell a felelősséget szolidárisnak kell lennünk. Köszönöm, kicsit hosszúra eresztettem, elnézést kérek, de várom, hogy hozzájáruljanak ehhez. Köszönöm. Thank you. Thank you, Commissioner Malmström. Köszönöm, Malmström biztos asszony. Most pedig Vimom nagykövet úrnak adom át a szót, aki az Európai Külügyi Szolgálat főtitkára. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok minél rövidebb lenni, mert szerintem minden elhangzott már, és csak néhány kiegészítő információt adok önöknek. Szerintem különbséget kell tenni Líbia, egyrészt Líbia, másrészt Tunézia és Egyiptom között, hiszen a helyzet nem ugyanaz. Ami Líbiát illeti, mivel foglalkozunk most? Három oldalú megközelítést folytatunk először is az európai állampolgárok evakuálásával foglalkozunk, és itt szeretném, szeretnék gratulálni a magyar elnökségnek mindazért, amit eddig tett, mert ez nagyon nagy feladat volt, és igen nehéz körülmények között kellett elvégezni. Ahogy a biztos asszony elmondta, szerintem most ezer európai állampolgár még mindig ott tartózkodik, és sokan közülük kettős állampolgársággal rendelkeznek, és nincs is szándékukban az, hogy elhagyják az országot. A következő napokban viszont a következő problémával állunk szemben, nem is annyira európai, hanem tunéziai és egyvittami állampolgárok problémájával, akik a határon gyűlnek össze, és más országok beli állampolgárok is, főként a tunéziai-líbiai határon, segítséget kérnek azért, hogy a származási országukba visszatérjenek. 20-30 ezer egyiptomiról van szó, akik most Tunéziában vannak, és keresik a módját annak, hogy visszatérjenek országjukba. Egyiptom mozgósítja önmagát, de segítséget kér más országoktól és az EU-tól is. Második aspektus, és szerintem ez is fokozódni fog, mégpedig a humanitárius segítség. A civil szervezetek régen nem léphettek be Líbiába, de most már kezdenek be utazni Bengáziába és az ország keleti részébe, kórházokba mennek, és ott drámai helyzetet fedeznek fel, próbálnak támogatást, segítséget nyújtani, orvosi felszereléssel, gyógyszerekkel, és valószínű, hogy élelmiszer segére is szükség lesz a következő napokban. Ahogy az elnökség elmondta, ott van még a politikai fellépés kérdése is, azért, hogy megállítsuk az erőszakot, és elkerüljük az, hogy drámai események történjenek Líbiában. Ez erre vonatkozóan már voltak lépések, és nagyon gyorsan sikerült lépni, New Yorkban is, Brüsszelben is már voltak erre lépések. Mindenki percről percről követi az eseményeket, megnézi, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni, nemzetközi egyeztetés van. Ami Egyiptomot és Tunéziát illeti, itt két dolgot kell megvizsgálnunk. Először a politikai helyzetet nagyon sok a bizonytalanság. Az átmeneti ideiglenes satóságok próbálnak boldogulni három területen. Először is az alkotmányos reform, az alkotmány felülvizsgálata terén, másodszorban létrehozzák a választási folyamatot, harmadsorban pedig közvetlenül megnézzék, hogy mi legyen előbb elnökválasztás, vagy pedig törvényhozói választás. Ezek a fő politikai pontok, amelyekről e két országban jelen pillanatban vita van Természetesen egy másik lépésre is szükség van e két ország irányában. Meg kell nézni ezen országok rövid és középtávú igényeit, a gazdasági fellendülés területén, szociális problémák szempontjából, ahogy előre lépünk. A következő néhány napban azzal kell megbírkoznunk, hogy hogyan lehet pontosabb kéréseket kapni Tunéziától és Egyiptomtól. Ez időbe kerülhet. Már beszéltünk velük, azt nézzük még, azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezt eljutatni, ezt a támogatást a két országnak. A gond most az, hogy világosan tudni kell, mire van szükségük, mert különben olyan helyzetbe találjuk magunkat, amikor Európa egy kicsit rájuk kényszeríti saját rendszerét, pedig ma az ilyen típusú fellépést, hozzáállást el akarjuk kerülni, mert ezek az országok ebből már nem kérnek. Párbeszédre van szükség, és előre kell lépni, ahogy a következő napokban lehetséges. Az öt percet kimerítettem, most leállok elnök úr. Köszönöm, öt percben beszélt eh, Vimo úr, nagyon köszönöm. Most pedig átadom a Frontex ügynökség eh, ügyezető igazgatójának a szót Ilka Lajtinennek. Köszönöm, elnök úr. Mindenkinek jó reggelt kívánok. Nagyon rövid, de kell beszélnem, és két diát is készítettem, remélem, hogy ezt majd látják. Az előttem szólók kiválóan elmondták, hogy még mindig bizonytalan a helyzet. Ez a helyzet bizonytalan, és nem tudjuk, hogy milyen úti tervet vagy forgatókönyvet fogunk készíteni. Van egy nagyon jó üzenet Vimon, ország, Vimon úr részéről, mégpedig ezt a két országot, vagy ezeket az országokat nem szabad egységesnek tekinteni és éppen ezért csak az országról országra történő értékelés a lehetséges. A különböző forgatókönyv azt jelenti, hogy különböző típusú migrációs áramlatokra kell számítani. A tunéziai kérdés, a tunéziai folyamat, Tunéziából Lampedusába még mindig folytatódik a vándorlás, és a biztos asszony nagyon jól elmagyarázta, hogy ennek az áramlatnak mi az összetétele, ez gazdasági, itt tulajdonképpen gazdasági menekülésről van szó, amikor a rendfenntartó erők nem tudnak fellépni. Azután van egy másik elképzelés, mégpedig az, hogy nagy tömegben menekülnek az emberek, azok az emberek, akik védelemre szorulnak, vagy védelmet keresnek. A mi eljárásunknak, modus operandinek, operandinak meg kell felelnie a helyzetnek. Ebből a szempontból indítottuk el a Hermes műveletet több mint egy hete Olaszország kérésére sikerült több mint száz százalékban kielégíteni Olaszország kérdését, kérését, amikor a technikai felszerelésről és a személyzetről van szó. Az olasz hatóságok a vizsgálatra összpontosítanak, nem csak Lampedusában, ahol nagyon sok illegális bevándorló, van jelen, hanem más térségekben is, Olaszországban, ahol befogadták ezeket a migránsokat. Az SITCEN igen keményen dolgozik a screening művelet keretében, és az ENSZ menekültügyi fő biztosságához és az IMO-hoz is küldtünk szakértőket azért, hogy összegyűjtsék az információkat, kiegészítsék a képességeket, és biztosítsák, hogy a releváns információkat mi is megkapjuk az említett két szervezet részéről, mert ez hasznunkra van, és ez kölcsönös. Szoros kapcsolatban állunk a külső külügyi szolgálattal, a SZICEN-nel is, és az Európol keresztül is információkat küldtünk. Az Európol, ahogy a biztos asszony mondta, nagy mértékben részt vett ebben, ami pedig az Európai Menekültügyi Támogató Iroda tevékenységét illeti. Rod Fizek kollégámat tájékoztatom az összes administratív és operatív tevékenységről, és információcsere van köz, közöttünk. Ami a Hermes műveletet illeti, mint elmondtam, ez most már teljes gőzzel működik, de a helyzet még mindig bizonytalan. Volt egy csúcs két héttel ezelőtt, február 26-ától viszont nem volt több, nem érkezett több menekült, ez azt jelenti, hogy a tunéziai hatóságok igen aktívak, és elvégzik a munkájukat egy rövid időszak után, amikor nem voltak aktívak. Láthatják a számadatokat a buborékokban, a zöld buborék a csempészeket jelképezi, a kék pedig az incidenseket, amikor illegális bevándorlók érkeztek. Az operatív reagálási csomagterven dolgozunk, különböző forgatókönyveket feltételezve. Azonnal nem tudunk fellépni, mert nincsen saját felszerelésünk és tábunk erre, úgyhogy ez időigényes, ez a fellépés. És offenzívnek kell lenni, megfelelő forrásokat kell ott felvonultatni, nem szabad túl reagálni, spekulációt, pánikot el kell kerülni. Úgyhogy a két dolog között egyensúlyt kell teremteni. Málta, ezt mindannyian tudjuk, igen nagy nyomásnak van kitéve, és támogatást igényel a többi tagállam hatóságaitól. Egyébként Máltára utazunk azért, hogy megvitassuk a Hermes művelet alkalmazását náluk is. Záró megjegyzésem, Görögország. Bár, és ezt megmutathatom ezen a következő dián, a görög-török határon a helyzet az ellenőrzés alatt áll, és itt 75%-os csökkenés van a novemberi nagy áramlatokhoz mérve, de ez még mindig igen nagy nyomásnak kitett terület, és az egyik nagy oka annak, hogy a magreb országokból Isztambulba szerveznek nagy mértékben repülőjáratokat, vagyis ezek a repülőjáratok még mindig üzemelnek, és Törökország gon keresztül Görögország fele tart ez a forgalom. Úgyhogy ez szintén része az egész problémának, az összes tevékenységnek. A másik pedig, ahogy a biztos asszony elmondta, hogyha folytatnunk kell ezt a magas szintű tevékenységet előrejelzés riasztás, akkor a költségvetési hatóságokhoz kell fordulnom, mert plusz erőforrásokra lesz szükség anyagi és személyi szempontból. Köszönöm, most pedig megnyitjuk a vitát. Először a politikai frakciók koordinátorai szólnak hozzá. Ezt követően azt javaslom, hogy hallgassuk meg az előadónkat, aki Líbia EU megállapodással foglalkozik, Anna Gomes asszony, és az Európai Parlament észak-afrikai delegáciának elnökét, Panzeri urat, ha jól tudom, jelen van. Igen, Panzeri úr itt van. Azt javaslom, hogy először a koordinátorok beszélnek, de maximum két percben, két és fél percben azért, hogy tartsuk az időt. Morvai asszony, szokásos kérdés, a függetleneknek van-e alkalmuk arra, hogy kérdést tegyenek fel? A második fordulóban ön is valószínűleg szót kaphat. Először Buzutti úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és hadd kegyezzem azzal, hogy köszönetet szeretemet kifejezni mindazoknak, akik elfogadták mai meghívásunkat. Nagyon bátorító az, amit elhangzott, mert úgy tűnik, hogy kézben tartják a helyzetet, és ez üdvözlendő. A helyzet nyilvánvalóan nagyon gyorsan változik és alakul. Én Máltai vagyok, és csak a múlt héten az én hazám 12 Libiából menekültet fogadott különböző országokból. Ez rengeteg ember, egy, az, hogy ez zavartalanul történt, ez mindössze annak köszönhető, hogy különböző tagállamok vannak, különböző országok küldenek repülőgépeket, hogy a saját állampolgáraikat elvigyék. De mi van akkor, hogyha ez a 12 ezer ember libiai lenne, vajon akkor is küldtek volna a repülőgépet, hogy segítsenek? Remélem, hogy igen mik a prioritásaink. Az első prioritásunk nyilvánvalóan az, hogy az erőszakot megállítsuk. Ez kell, hogy az első és legfontosabb törekvésük legyen. Üdvözlöm az uniós és az EN szankciókat, ugyanakkor attól tartok, hogy ez nem lesz elegendő ahhoz, hogy megszüntessük ezzel az erőszakot. A második prioritásunk az, hogy humanitárius segítséget nyújtsunk az líbiai embereknek. Az világos, hogy a líbiai embereknek már nincs élelmiszerük, nincsenek gyógyszerek, és mindenképpen össze kell fognunk, hogy humanitárius segít juttassunk el Líbiába. A harmadik, és nekem csak ez a harmadik, az, hogy a bevándorlási szükségállapotot kezeljük, azt, amely valószínűleg előállhat. Nyilvánvaló senki sem szeretné, hogy ez megtörténjen, de megtörténhet, mert megtörtént már Líbia, Tunézia, illetve Líbia Egyiptom vonatkozásában, ahogy ezt nagyon jól tudjuk és már azt is tudjuk, hogy ezen a, a határövezetek, ezek már humanitárius szükségállapotú helyzetek. Erre egyértelmű, világos választ kell adnunk. Mi az, mi történik akkor, hogyha Európa felé egy tömeges libiai kivándorlás indul meg? Mit fogunk akkor tenni? Van-e vajon terv arra, hogy mit csináljunk több ezer emberrel, akik Európa felé jönnek Líbiából? Frontexnak van-e operatív terve erre az esetre, hogy amit csak elővesznek és azonnal alkalmazni tudnak. Hová fognak ezek az emberek menni, hová viszik őket? a Líbiának a felszabadított részébe juttatják el, mondjuk Bengáziba, vagy pedig különböző tagállamokba fogják -e elvinni őket, és hogyha igen, akkor melyik tagállamokba? Tudom, hogy a tanácsban, ahogy Mástrom asszony is elmondta, egyelőre nincs nagy lelkesedés, hogy embereket fogadjanak, de nagyon nehéz helyzettel állunk szemben, és a nehéz helyzetben vala, mindenkinek össze kell fognia. Elnök, köszönöm szépen, Morales úr, hogyha két és fél percben meg tudná oldani, jó lenne. Úgy gondolom, hogy a rövid távú dolgokról Król már beszéltek a kollégák, és ez mindenképpen nagyon jó az uniós állampolgárok esetében. Úgy gondolom, hogy ennek a parlamentnek is ne felejtjük el, hogy járt a parlamenti delegációs Líbiában, és megértettük, hogy van egy nyomás, menekült nyomás Líbiából és a Líbiába is, Málta szemben e, van e, földrajzilag, ez sem új, hogy odaérkeznek az emberek. Az is tény, hogy e, tunéziai menekülteknek a száma is megnövekedett Lampedusában. A konklúzió ebből, és ezt Márström asszony ön is elmondta, hogy nincs különösebben nagy lelkesedés azért, hogy terhet vállaljanak a tagállamok, illetve befogadják ezeket az embereket. A probléma az az, hogy ez a probléma már megvan, és az a szükségállapoti helyzet, amit Buszotil úr említett, ez valószínűleg egy mostani helyzet. A lampedusa-i helyzet fokozatos volt. Ezekből az országokból az emberek különböző csoportokba tartoznak, és különbözőek azok, akik Európába akarnak jönni. Ne reménykedjünk abban, hogy nem fognak jönni, fognak jönni. Kérdés, hogy a pénteken volt-e bármi jel a tanácsban arra, hogy a második fázisúra megvan a terv, menekültügyi csomag, szakképzettség és egyéb dolgok. Hogy ezek ugyanis a probléma megoldását segíthetik. Ez nem bizottságra tartoznak, de a második kérdés, hogy amennyiben szükségállapot áll elő, akkor nem kellene a középtávon a kibocsátó országokkal egy szorosabb partneri kapcsolatot kialakítani. Megfelelő partnerséget, ami figyelembe veszi azt, hogy ebben a térségben folyamatos változások vannak, demográfiailag fiatal lakosságról van szó, jól képzettek, akik szeretnének idejönni értelmetlen a teherviselés egyében teljesen szétszórni őket. Tehát a kértés az én frakcióm nevében az, hogy tudtuk ezeket a problémákat, most ö, sürgősség van, van-e a tanácsban ö, egy sürgősséggel kezelt új partnerségi csomag, ö, gondolnak-e ilyesmin, és hogy nem csak a rövid távon, hanem hosszabb távon is gondolkodnak és mi itt a parlamentben közép- és hosszú távú megoldásokat szeretnénk látni. Köszönöm szépen, Morales úr, Weber asszony! Köszönöm szépen! Mindenkinek, minden meghívottnak köszönetet szeretnék mondani, hogy eljött, tájékoztatott minket. Különösen nagyra értekelem, hogy ilyen rövid időn belül reagáltak Nekünk, képviselőknek nagyon fontos az, hogy tájékoztassanak minket, hogy kérdéseket tehessünk föl. Személy szerint, hagyd mondjam el önöknek? 89-ben, a 90-es évek elején, amikor Kelet-Európában rendszerváltás történt, akkor Európa többi része teljesen felkészületlen volt. És most is, ami történik, meglepetésként éri az Európai Uniót. Itt Észak-Afrikában rezsimváltásnak vagyunk tanulni. Értem, és egyértelmű, hogy Egyiptom és Tunézia és Líbia nem ugyanaz. És meg ki tudja, hogy ki követi őket a jövőben. És persze józan emberek vagyunk, Tudjuk, hogy az európai állampolgárok prioritást képeznek, akik ott ragadtak. De ugyanakkor szerintem elszomorító, hogy most is, hogy itt ülünk, emberek halnak meg Líbiában, megölik őket, és már folyik egy ideje ez a dolog. Vannak olyan hangok, nem csak az enyém, amelyek azt mondják, az EU nem igazán akkor lépett, amikor léphetett volna, hanem kicsit késve. Értem, hogy most próbáljuk megtenni, amit meg kell tennünk. De azért lenne két kérdésem. A Frontexen belül különböző terveket vonalaznak a kockázatelemzéseknek megfelelően és együttműködnek a bizottsággal. De a kérdésem az, nem kellene egyfajta válságközpont, amit aktiválni lehetne, és lenne állandó ABC tervük, amit alkalmazni lehetne. Hiszen itt az erőforrásokról is szó van. 25 milliós válság alap. Ez semmi. Ez semmi, ha Líbiában megbukik a rezsim. Sokkal többre lesz szükség akkor. Köszönöm. Sargentini asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. az, akit kitelepítenek, az is menekül. Ha valaki azért megy el egy helyről, mert ott nem biztonságos, az is menekült. Kicsit cinikus az a dolog, hogy repülőgépeket és hajókat küldünk az európai kimenekítettek számára, csak hogy Líbiával is kötöttünk egy megállapodást nem régen, mi szerint ö, próbáljuk akadályozni azt, hogy Líbiából migrációs áramlatok érkezzenek az EU-ba. Tehát mi történt azzal az egyezménnyel, amit Olaszország kötött Líbiával, és amit az EU kötött Líbiával. Most ki járőrözi a földközi tengert? Először is, hogy megmentse azokat, akik vállalkoznak az átkelésre, még akkor is, hogyha ez nem túl biztonságos. A Frontex igazgatója azt mondta, hogy segítenek Olaszországon, amikor átvilágításról van szó. Miféle átvilágításról van szó? Amikor Aténban jártunk nem régen, akkor azt láttuk, hogy nem fordulhatnak a menekültek a Frontexhez, hogy menekült státusz biztosítsanak nekik. Hogyha ezt nem tehetik így meg közvetlenül, akkor kivégzi az átvilágítást. Hány ilyen kérelem rétezik a Mágrabországokból? Ha jól emlékeznek rá, a nyári szünet előtt az eritreaiakról esett szó, akik a libiai sivatagban ragadtak, és meg volt az esély, hogy visszatérítik őket Eritreába. Ki kellene értékelnünk, hogy kivel tartja az EU a kapcsolatot, kivel üzletelünk, hogyan felelhetünk meg az általunk elvárt normáknak, és hogyan tartathatjuk be ezeket más országokkal. Elszomorító, a földközi tenger országainak rezsimei elnyomják az állampolgáraikat, és ezt tudtuk. Most pedig Lampedusát bezárják, mivel hogy nem érkeznek már migránsok, mert a líbiaiak olyan jó munkát végeztek. Amikor ezt mondták, ezt tervezték, ez nagyon cinikus volt. Ezen kívül Morales úr, a szociáldemokrata részéről igen, ez egy átmeneti válság, de amire szükség van, állandó megoldások, és a tanácsnak lépnie kell menekültügyi és migráns bevándorlási politikák ügyében. Köszönöm. Kirkhope úr nincs itt a konzervatívok részéről, úgyhogy Továres úré a szó, ha más nem akarja a szót. Köszönöm szépen, köszönöm minden résztvevőnek, és Köszönöm a tájékoztatást. Ahogy én értelmezem ezt a helyzetet, az a következő. Itt egy nagy határműveletről van szó, sőt, egy extra nagy határfelügyeletről. Nem tudom, hogy erre van-e szükség. Mi van akkor, hogyha ez nagy menekültügyi, emberi, se humanitárius kérdésé válik? Marokkó-Szíria 5000 kilométer. Minden egyes kilométerrel nő a humanitárius válság veszélye. Leitinen úr, engem az nem vigasztal, hogy ezek külön országok, akkor tíz külön válsággal nézünk szembe. Marokkó, Nyugat-Szahara, szíriai török határ, ahol még mindig vannak iraki menekültek. Tehát a felkészülésünk hogy áll? Hol vannak a befogadó állomások? Hol vannak a menekültügyi kérelmekkel való megbirkózó szervek? Állandóan emlegetjük ezeket, ezeknek már léteznie kellene. Ezen kívül van egy kis különbség az úgynevezett szabálytalan migránsok és a menedékesek között. Tunéziában van egy törvény, ahol egy migráns, ha visszatér, akkor egyértelműen bűnözőnek nyilvánul a tunéziai törvényeknek megfelelően. Mit fogunk akkor tenni, hogyha jönnek a menedékesek, és nagy arányban jönnek? Ezen kívül két dolog segíthetne nekünk a visszatelepítésben. Először is. Kellene nem csak, hogy éves szinten megszabnunk a prioritásokat, hanem szükségállapoti, kiemelt régiókat is meg kellene neveznünk. Mert a humanitárius válságok nem alkalmazkodnak az EU naptárához, hogy februárban, márciusban ez történik, vagy megvárjuk a Magreb találkozót vele. Ezen kívül kellene egy olyan egység, amely a visszatelepítésekkel foglalkozik. Renata Weber is erre utalt. Ennek már léteznie kellene, nem tudom, legyen 5-10-15 alkalmazottjuk végül. Mit mutat ez? Az, hogy saját magunkat függő helyzetbe tettük a diktátoroktól és tőlük függ, hogy a migrációs politikánk hogy alakul. Az olasz belügyminiszter azt mondja, hogy de facto nem működik a Líbiával kötött egyezmény, de létezik. Amikor Gaddafi úrral egyeztettünk, akkor azt reméltük, hogy gyors, biztonságos megoldást találunk, de ez elképesztő. Köszönöm. Now, akkor most eh, az IFR mellett eh, köszönöm szépen, és nagyon eh, örülök én is annak, hogy vendégeink eljöttek, és ezzel a megosztják velünk ezeket a fontos információkat. Két dolgot szeretnék felvetni. Szeretném tudni, hogy milyen kritériumokat alkalmaznak az értékeléseikben. 25 millió eurós összeget emlegetett. Ezből elvileg mire jut? Mit kellene, hogy ez fedezzen? és milyen további következmények vannak erre, nem csak Máltára, Lampedusa-ra nézve is. Egy valódi szükséghelyzetről kell itt beszélnünk. A lampedúzaiak nem biztos, végül is nagyon heroikusan fogadták azokat, akik oda érkeztek. Négyezer lakos van, egy picike sziget, és 6000 menekült érkezett a partjaikra. Nem igazán tudjuk, hogy mi történik ott, például egészségügyi, köztisztasági szempontból. Ezek is nagyon fontos kérdések. Úgy gondolom, hogy Európa mindig is tisztában volt azzal, hogy a déli határai törékenyebbek, mint az egyebek. És az Európába érkezők hajón érkeznek, és tél volt, ezért nem voltak olyan nagyon nagy számban az érkezők, de tavasszal és nyáron ezt tudjuk, hogy akkor könnyebben átmenek a földközi tengeren, és majdnem biztos, hogy hatalmas növekedés lesz az érkezők számában és akkor még nem is szóltunk Líbiáról, ahol ugyancsak nagyon komoly a helyzet, és nagyon változó számban érkezhetnek. És az időkorlátok is érdekesek. Szeretném tudni, hogy végül is mit kész de készülnek, mit fognak tenni, mi lesz, hogyha nagyobb mér arányú lesz a szükséghelyzet. Szerintem erre fel kellene készülnünk. Egy olyan pici ország, mint Málta vagy Olaszországot nem, hagyjuk, nem hagyhatjuk magukra, hogy oldják meg a helyzetet. Erről már volt korábban is szó, és nagyon sokan nagyon meggyőzően beszéltek a szolidaritásról, parlamentben is, és nagyon nagy, jó nyilatkozatokat készítenek arról, hogy mit teszünk, hogyan segítünk, de ennél többre van szükség, mert majdnem biztos, hogy komoly szükségállapot fog kialakulni, és rendkívül sok a menekült. És ezekről gondoskodni kell, itten a felelősséget vállalni kell, ez egy komoly probléma Szeretném, hogyha lenne egy megfelelő terv, amit alkalmazni lehet, mert nem lehet az, hogy csak Málta és Olaszország foglalkozzon ezzel. Ezért különösen kérdezném a biztos asszonyt, hogy gondolja, hogy Maroni úrnak a javaslata, hogy egy marsal tervet készítsenek, ami gazdasági és társadalmi, szociális segélyt ad ezeknek az országoknak, mert hogyha ott maradnának a saját hazájukban, az nem lehet, hogyha nem kapnak ott segítséget, akkor mi lesz? Most pedig az Európai Unió Líbia megállapodásnak a jelentéskészítője nincs a teremben, akkor most az elnökség részéről halljuk meg a magrebi delegáció, tehát az Európai Parlamentnek a Magreb országokban jár delegációjáról, és utána pedig majd tovább folytatjuk. Tehát Pazzeri képviselő következik. Grazie. Köszönöm. Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű az átmenet, és ezt látjuk is, hogy mi történik Tunéziában, Egyiptomban, Líbiában, és a helyzet még bonyolultabbá válhat, ezt tudnunk kell, nem szabad bízni abban, hogy relatíve nyugodt folyamatról van szó, nem, a helyzet változik, és időnként azonnali kezdeményezések kellenek, azután rövid vagy közép-hosszú távú kezdeményezések. Malmström és Füle biztosoknak köszönetet kell mondani, az ő fellépéseiket koordinálni kell az azonnali felépések adekvátok, pénzügyi eszközöket aktivizáltak, és tiszta fejjel kell látni a projekteket, gondolni kell a hosszú távú helyzetre. A bevándorlók, akik Tunéziába érkeznek, nem fognak ott megállni. És ebből a szempontból örülnék, hogyha biztos azonnal rendjére tenné késlekedés nélkül az, hogy eh, hogy lehet a pénzügyi forrásokat emelni, 25 millió nem elegendő. Valamint szólni kell a az immigráció, a bevándorlás problémájának újraelosztásáról is földközi tengeri országok stratégiai szempontból eh, figyelembe kell, hogy ezt vegyük, és az Egyesült Államok eh, is lépni kíván. A lényeg az, hogy gyorsan kell lépni. Azután van egy második aspektusa, közép és hosszú távú fellépés. A szomszédsági és partnerségi politikát át kell tekintenünk, délre kell tekintenünk, és szuverenebbé kell tennünk a politikai elképzeléseinket. Most pedig Vimon úrhoz fordulók, azonnal Tunéziára kellene összpontosítani, hiszen ez az az ország, ahol most a demokratikus folyamat valószínűleg lezajlik, és nem csak ezt a folyamatot kell támogatni, hanem egy magasabb fokú státuszt kellene ennek az országnak adni. Hogyha Tunéziába sikerül megteremteni a demokráciát, akkor ez az egész régió számára referencia lesz. Gomes asszony, hozzá kíván szólni? Igen. Köszönöm, elnök úr. Vimon nagykövettől szeretnék kérdezni valamit. Malmström asszony is mondta, hogy itt az erőszakot szeretnénk meg, megállítani, de ott vannak a pszichopaták. Tudjuk, hogy a pszichopaták, vagy a pszichopata vegyi fegyvereket is használt, alkalmazott, és nem történt lépést arra vonatkozóan, hogy itt leszerelés történjen. A berepülési tilalomról sem született döntés a biztonsági tanácsban, és reméljük, hogy az összes opciót lesz előttünk az asztalon, az amerikaiak erről beszélnek főként, hogyha figyelembe vesszük azt, felelősségünk, hogy a líbiai állampolgárokat és más embereket védjünk a Líbiában található bevándorlókat, és a több száz ezer európai állampolgárt, aki még mindig Libiában van. A másik kérdés, mi vonatkozik a migránsokra, a menekültekre, melyek a mi prioritásaink távol akarjuk tartani ezeket a tömegeket, a Frontexnek is ez a célja, vagy pedig valóban komoly humanitárius segítséget akarunk adni, ez láthatóvá tesz minket, ez még nincs meg, még nem vagyunk láthatóak, még a tunéziai határon sem, Egyiptomban sem. És a humanitárius segítsége lehetővé tesszük azt, hogy az emberek visszatérhessenek az országukba. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságával együttműködve és a Frontex fellépésével. A másik pedig nagyon sok migráns van, nem tunéziaiak, egyiptomiak, hanem eritreaiak, szudániak, stb és ők a legsérülékenyebbek. Mit teszünk értük? Éppen ezért az ENSZ menekültügyi főbiztosságát, az IOM-et is be kell vonni azért, hogy legalább például már Gázában, főként Gázában is felléphessenek. Másik, az EU mit akar tenni azért, hogy az új politikai szereplőket segítse. Nem csak arról van szó, hogy a civil szervezeteket oda küldjük. Bengáziban a Nemzeti Tanács alakult, és valahogy velük föl kellene venni a kapcsolatot, hogyan tudjuk politikai befolyásunkat oda is kiterjeszteni. Köszönöm, Gomes asszony. Most először meghallgatjuk a, ugyanabban a sorrendben az első reagálásokat. Először is Györkös nagykövet úrnak adom át a szót, aki a magyar elnökséget képviseli. Nagyon kérem, hogy minél rövidebben válaszoljon. Köszönöm, valóban rövid leszek, elnök úr. Az első elem az összes szolgálat elismerése, mindaz, amit Málta tett az EU állampolgárokért és másokért, és ezt a tanácsülésen nagymértékben elismerték. Valóban hősies fellépés volt ez a kis tagállam részéről. A másik a teher megosztása. Felhívnám a figyelmet arra, hogy tágabb ez a kép, hiszen nagyszámú menekült érkezett 2010-ben is, erről nem írtak az újságok olyan gyakran, de ami az egyéni tagállamokat illeti, a helyzet meglehetősen összetett, és figyelembe kell ezt venni, amikor a horizontális teher megosztásról beszélünk a tagállamok között. Azután a menekült ügy, a sürgősség, ez mutatja, hogy a tanács mennyire komolyan veszi a kérdéseket. Az észak-afrikai ügyet már a februári tanácsülés is megvitatta, a márciusinak is a napirendjén van, sőt később is, és a, az európai csúcson is, júliusban is ez napirendre kerül, nagyon intenzív előkészítő munka van, és az európai elnökség mindent megtesz azért, hogy 2012-ig az európai menekültügyi rendszer teljes mértékben felálljon. Ami pedig a következményeket illeti, az, hogy az olasz-libiai megállapodást nem hajtják végre. Figyelembe kell venni, hogy most a migrációs áramlatok Líbiában, Líbia és Egyiptom között, Tunézion között horizontálisan zajlanak, és hogyha vertikális trend következik be, akkor ez nagy kihívás lesz Európának. De, mint elmondtam, a tanácsban az volt a tagállamok megállapítása, és itt a bizottság, a Frontex és a külügyi szolgálat képviselői ezt még el fogják mondani, olyan helyzetben vannak, hogy ellenőrzés alatt tartják a helyzetet. Köszönöm, Malmström asszony. Természetesen azonnal segítséget kell nyújtanunk Líbia szomszédos országainak, hogy képesek legyenek kezelni a humanitárius eh, helyzetet. Voltak ott a eh, bizottságnak is eh, képviselői pénzt küldünk, megvannak a humanitárius felszerelések is, és természetesen óráról órára nyomon követjük a helyzetet. Nincs formális válságstáb, de gyakorlatilag mégiscsak van Füle úr, Eston asszony, Georgieva asszony, Leitonen úrral, Európollal, az elnökséggel is kapcsolatban vagyunk, és a különböző szereplőkkel, az ENSZ menekültügyi főbiztosságával, a UNHCR-ral, és tehát van egy olyan csoport, amely folyamatosan rajta van ezen az ügyön. Természetesen nagyon jó lett volna, hogyha már meglenne a menekültügyi rendszerünk, ezt mindenki szeretné, és tudom, hogy a magyar elnökség is minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ez az ügy előbbre menjen. Különböző forgatókönyvekkel is foglalkozunk, a Frontex-el, a tagállamokkal együtt vizsgáljuk ezeket, hogy milyen helyzet állhat elő, az unió határain. A 25 millió eurós összeget említettem, ami jelenleg áll rendelkezésre. Természetesen, hogyha nagyobb válsága áll elő, akkor más forrásokat is be kell vetnünk, ezért fontos, hogy megnézzük, hogy milyen összegek vannak, és rendkívüli helyzetekben is hozhatunk még külön döntéseket, hogy legyen pénz, illetve kezelhető legyen a helyzet. Mindez folyamatban van, és vizsgáljuk a különböző lehetőségeket, hogy humanitárius téren is lépni tudjunk. A Buzutil úr is említette, hogy a belső átcsoportosításra ne, illetően nem volt nagy lelk, lelkesedés, de mégiscsak európai szolidaritás megmutatkozott. Valamennyi tagállam azt mondta, hogy ez egy európai kérdés, és részt akarunk ebben venni. Leitenen úr is említette, hogy feltették a kérdést, hogy milyen berendezésekre, milyen felszerelésre van szükség. Az kétségtelen, hogy Málta rendkívüli nyomás alatt van, és európai segítségre van szüksége, és a bizottság is vizsgálja a különböző lehetőségeket. Természetesen hosszú távon fontos, hogy demokratikus gazdasági és gazdasági fejlődés induljon be. Ez egy hosszú távú terv, ezen is dolgozunk párhuzamosan a külszolgálat is ezen dolgozik. Úgy gondolom, hogy amit meg tudunk tenni, azt megtesszük, és a különböző forgatókönyvekre is készülünk. Akik még nem érkeztek Európába, elképzelhető, hogy fognak érkezni, ezt a helyzetet is kezelnünk kell. Nem lehet az, hogy a Frontex vagy a tagállamok visszaküldjenek olyan embereket, akiknek védelemre van szükségük. Ezt mindenképpen figyelembe fogjuk venni Köszönöm szépen, Vimon főtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak ismételni tudom, amit a biztos asszony és a soros elnökség képviselője elmondott. Ha megnézzük a tényeket, talán fontos lenne megkülönböztetni egymástól a különböző dorlókat, akiket látunk először is. Vannak európai állampolgárok, akiket evakuáltak, és akik haza akarnak térni. Aztán tunéziai és egyiptomi állampolgárok, akik azért lépték át a határt, hogy hazatérjenek, legalábbis jelenleg. A tunéziai határnál azonban várakoznak egyiptomiak, talán a rossz határhoz mentek, talán rossz országba akarnak visszatérni. Jelenleg Egyiptom és Líbia határánál az egyiptomi hadsereg ellenőrzése alatt tartja a helyzetet, nagyon jól kezelik a helyzetet, és többé-kevésbé jól folynak a dolgok. Viszont a tunéziai oldalon emberi erőforrás és felszerelés segítségre van szükség. Kértek is segítséget a nemzetközi közösségtől, és most szervezzük ezt. Aztán van egy olyan migráns csoport, akiről senki sem beszélt ma. A harmadik országok állampolgárai, például 25 ezer kínai állampolgár is van, és ugyanennyi török állampolgár, továbbá Fülöp-szigetekiek. Mi mindent megteszünk, hogy segítsünk nekik, és hazatérjenek a saját országaikba, és természetesen a saját országaik hatóságai is küldtek hajókat. Aztán felmerült az a kérdés, hogy Afrika déli régióiból érkező állampolgárokkal mi a helyzet. Legyünk egyértelműek, nem sok ilyen állampolgárt látunk. Líbia és Tunézia, Líbia és Egyiptom határánál figyelhető meg ez a jelenség, még akik Nigérből, Csádból, Maliról jöttek, még ők is inkább visszatérnek az anyaországokba, mert látják, hogy eszkalálódik az erőszak a földközi tengerpartján, és inkább délre mennek visszafelé, mint északra vagy keletre. Tehát igazából nem sok ilyen menekültel találkozunk. És végül, és ez is egy potenciális probléma, hiszen láttuk a lampetúzai helyzetet, hogyha a stabilitás nem tér vissza Líbiába, akkor líbiai állampolgárok is egyre jobban majd elhagyják az országot. Mindezekkel a jelenségekkel foglalkozunk, csak nagyon nehéz az, hogy megjósoljuk, hogy mi történhet a jövőben. A Frontex képviselője már mondta, hogy több mint egy millió Afrika déli részéről származó menekültel kell számolnunk. Lehet, nem tudom, de eddig ez nem történt meg, úgyhogy figyeljük a helyzetet. A másik kérdés Tunézia. Panceri úr, igaza van. Tunézia lehet majd az az ország, amely sikertörténeti vállal, hogy és válik, hogyha jól kezeljük ezt a helyzetet. Beszélt arról, hogy már átalakul a helyzet, és hogy fel kell gyorsítanunk a tárgyalásokat. De az egyetlen dolog, amit biztosan mondhatok, az, hogy a tárgyalóasztalnál két fél ül szemben legalább. A tunéziai hatóságoknak is kell, hogy legyen képviselője, aki képes tárgyalni. Jelenleg a tunéziai hatóságok próbálnak egyeztetni a tunéziai ellenzékkel. Látták, hogy a miniszterelnök lemondott, és közben ki neveznének valakit. Tegnap megint lemondott egy miniszterük, az ipar és tudományügyi miniszterük. Tehát valahogy együtt kell dolgoznunk, együtt kell működnünk a kormányra, csak hogy ez egy átmeneti kormány. Ők is kell, hogy nyilatkozzanak, hogy milyen irányba akarnak tovább haladni. Aztán volt egy harmadik kérdés, mi szerint hogyan akarunk leszámolni az erőszakkal. A vegyi fegyvereket illetően. Én is hallottam erről, én is az újságban olvastam, Hát ezt, ennek utána kell járnunk, ki kell értékelnünk, meg kell erősíteni ezt az információt. Minnyáján kapcsolatban vagyunk a megfelelő szervekkel, és reméljük, hogy majd többet tudunk erről. Ezen kívül a berepülési tilalmi zónáról. Ez a biztonsági tanácsban is téma volt, de az ENSZ biztonsági tanácsának 15 tagja úgy döntött, hogy nem támogatja ezt. Lehet, hogy visszatér majd ez a téma, nem tudjuk, de eddig nem támogatják. Tehát majd meglátjuk, hogy hogy haladunk a tárgyalásokkal, állandóan változik a helyzet, konzultálunk a tagállamokkal a biztonsági tanácsban, és itt az EU-n belül is. Elnök, köszönöm. Malmström asszonynak sajnos el kell mennie, úgyhogy köszönjük neki, hogy itt volt. És most megadom a szót Laitinen úrnak kérem fogja rövidre, hogy lehessen egy második fordulónk is. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, megígérem, hogy nagyon lass, rövid leszek. Az első kérdés ugye az, mi lesz akkor, ha még egyszer említem, hat forgatókönyvet készítettünk, és a hetedik forgatókönyv a hatnak a kombinációja. Ezen forgatókönyveknek megfelelően különböző terveink vannak, hogy hogyan reagálunk, akkor a Frontex koordináció hogyan reagál az egyes esetekre. E tekintetekben legalább két dologra van szükségünk. Az egyik, kell egy fogadó, és kell egy, kellenek résztvevők másfélen, a tagállamoknak a hozzájárulása kell ezekhez a műveletekhez. És nagyon keményen dolgozunk azon, hogy mind a ö, résztvevőket, mind a fogadókat bevonjuk. Még egyszer arra szeretnék emlékeztetni, hogy nem szabad az összes forgatókönyvet úgy ö, venni, hogy egy megoldás mindenkinek jó. Rendkívül különböző személyekről van szó, különböző típusú forgatókönyvekről, különböző keveréke a különböző menekült vagy migrációs áramlatoknak, és ez kell figyelembe venni. Ugyanez vonatkozik az operatív tervekre is. Valamennyi operatív tervben a modus operandi nem azonos. Tehát, hogyha egy tömeges ö, me, ö, olyan emberek tömege érkezik, akik nemzetközi védelmet keresnek. Nyilvánvaló, hogy a Frontexnak és a tagállamoknak ö, más a szerepe, az a szerep nem akadályozhatják meg ebben az esetben az érkezésüket. Másik kérdés, hogy van-e szükségállapoti vagy krízis, válság központ, stábe. E, ez a válság e, a legjobb mutatója arra, hogy a jelenlegi struktúrák megváltoztatásának itt az ideje, és ez vonatkozik az én ügynökségemre is. Ha e, azt a gépezetet tudjuk használni, ami jelenleg van. Mi van a screeninggel? A screening az egy alap eleme a tevékenységnek, amikor meg kell állapítani az illető személynek a a személyazonosságát, és azt, hogy mi a helyzet, mi, milyen segítségre van szüksége, vagy van-e szüksége. A másik a, az ENSZ menekültügyi főbiztossága, és mi is részt veszünk ebben a feladatban, tevékenységet igyekszünk szinkronizálni ilyen értelemben. Még egyszer el kell ismételnem, hogy a határ menti fellépés nem elegendő, ezt mindenkinek meg kell értenie, nem ez a megoldás, bár részesei vagyunk a megoldásnak, akár mi legyen is a megoldás. Még egy dolog a helyzettel kapcsolatban, illetve a különböző áramlatokkal. A nagyon igaz az, amit Vimon úr mondott, hogy különböző típusú áramlatok vannak. Nem nagy mértékben, de vannak olyanok is, egy visszáramlás is, vannak olyan személyek és állampolgárok ezekből az észak-afrikai országokból, akik eddig az Európai Uniós eh, tagállamokban éltek, és most visszamennek a eh, hazájukba. Tehát van egy ellenirányú, nem nagyon nagy számban, de vannak ilyenek is. És ez is egy olyan dolog, amit meg kell említeni. Végezetül pedig a kapacitásképítés és a nyomonkövetés. Ez mindenképpen nagyon figyelemre méltó, és nagyon érdekes, hogy a válságkezelési struktúrája az uniónak hogyan alakul ki, hogyan építjük ezt fel. Az én véleményem szerint, miután eddig még nem voltak határkezelési elemek, illetve a válságkezelési struktúrákban, tehát nem volt eddig lehetőségünk, hogy harmadik államokkal együttműködjünk. De most nagyon jól tudják, hogy ez benne van a Frontex jelenlegi szabályozásában. Köszönöm szépen, Laitinen úr. Most 10 óra 20 perc van, és mint említettem, általában mindig túllépjük az időkorlátainkat E, úgyhogy most e, még egy e, fordulót teszünk, és akkor most megnyitom a következő fordulót a kérdésekre, és a azt javaslom, hogy minden egyes frakcióból a függetlenek részéről is legalább egy-másfél percben szólhatnak azért, hogy válaszokat is tudjunk kapni, és azt is figyelme kell venni, hogy ez azt is jelenti, hogy a tolmácsoknak is minimum 10 percet kell, hogy adjanak nekünk, mert csak így tudjuk ezt a helyzetet kezelni. Tehát kérem, első fordulóban Giacolino úr következik. Köszönöm szépen. Szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik eljöttek itt ma hozzánk és időt szántak ránk. Nyilvánvalóan az észak-afrikai események nagyon aggasztóak, néhányuk különösen. Vannak átmeneti kormányok, interim kormányok, mindnyájunkat érinti ez a kérdés. Bele kell gondolnunk, hogy milyen kezdeményezéseket tegyünk amit meg kell próbálnunk az az, hogy megfelelő intézkedéseket tegyünk bizonyos helyzetekben. A szankció nem elég. Szankciókat ugyan alkalmazunk Líbia esetében, de ennek is vannak gazdasági következményei, nem utolsó sorban az energiaellátásra. Három megjegyzésem lenne. Először is a menekültügy. Nagyon fontos, és kellene, hogy legyen egy közös rendszerünk Európában. A Frontex ugyan jelenleg jól működik, de azért áttekintjük, hogy hogyan reformálhatnánk meg a rendszerüket, hogy gyors reagálású testként is működhessenek, és gyorsabban reagálhassanak, ha szükséges. Lightinen igazgató úr, azt kell, hogy mondjam, hogy gratulálok önnek, hogy elmegy Máltára, hogy helyben megnézze, hogy mire van még szükség. Talán Lampedusába is el kellene. Buzutil úr, elnök félbeszakítja. Igen, ügyrendi pont. Ha jól értettem, akkor azt mondta, hogy mindenkinek ad a minden frakciónak egy képviselőjének szót. A Dehont rendszer szerint Azonban ez nem így lenne, elnök válasz. Tudom, de nincs elég időm. Még hogyha plusz 10 percet kapunk a tolmácsoktól, akkor is meg kell nyírbálnom azok számát, akik hozzá akarnak szólni. Legalább 15-en kértek szót, tehát ez lehetetlen. Úgyhogy írásban kell majd beadniuk a kérdéseiket, és akkor majd írásban kapnak is választ az unió tanácsi képviselőjétől és az biztos asszonytól. Most azonban Kreisel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Bill Murraynek van egy filmje, amit németül úgy neveztek el, hogy a mormotával újra és újra találkozom. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanez a helyzet itt is, mint a filmben, soha nem történik semmi. Lajtinen úr, öt évvel ezelőtt talán meghallgatná, amit mondok. Lajtinen úr, önhöz beszélek. Öt évvel ezelőtt Buzutil úr is ott volt, ellátogatunk a Frontexbe. Nem felelősek a menekült áramlatért. Akkor miért nem mondja ki egyértelműen, hogy akkor a menekült áramlata hogyan birkózik mag? Azt mondjuk, az emberi jogok megoszthatatlanok és univerzálisak. Tartsuk be. Görögországban, Lampedusa-ban is igaz ez. Amikor Lampedusa-ban ott voltam, Berlusconi jó nagy színházat rendezett, mindenkit kitakarított a táborból, és a szép tisztára mosott menekültjeit állította oda. Berlusconi képes arra, hogy partikat szervezzen, nagy bulikat, de nem képes megbirkózni a menekült áramlattal. Tudják, mi bosszant engem? Soha nem beszélünk a problémákról, mindig a szőnyeg alá söprik. Igenis, Borgéze úr, ön tényleg egy fasiszta, ön volt az a múltkor, aki igenis ki kell, hogy mondjam Mrs. Entfeld, please. Yes, thank you, Chair. Entfeld asszony. Elnök úr, szörnyű ilyen vádakat hallani, és ilyen szavakat. Ez nagyon drámai és nagyon fájdalmas helyzet. Kérem, hogy tartózkodjanak az ilyenfajta nyelvhasználattól. Az olasz és libiai egyezmény jól működik. Elnök, Kérem, kérem, Intefeld asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy ez nem méltó, nagyon komoly problémákkal kell foglalkozunk. Egy általános megjegyzésem van, talán nekünk európaiaknak Emlékeznünk kell arra, hogy most mi vagyunk a célország, és valaha mi voltunk a származási ország, amikor az emberek menekültek a háború, az üldöztetés és a gazdasági problémák elől más országokba. Három kérdésem van. Az Európol bevonásáról van szó. Szeretném tudni, hogy az Európolnak itt mi a szerepe, és hogyan működik együtt a Frontex-el. Második kérdés a magyar elnökséghez és Vimon úrhoz. Vannak más országok, amelyekről ma nem beszéltünk. Ott is forrong a helyzet. Vannak-e tervek, valamilyen segítséget már előre kigondoltunk-e és számítunk-e arra, hogy onnan is lesznek menekültek. Végül szégyen, hogy a biztos asszony már elment, de lehet, hogy más dolga van, mert sok munka van. De 25 milliós sürgősségi alapról volt szó, ez nagyon kevésnek tűnik ilyen nagy léptékű helyzetbe. Szeretném tudni, hogy mások mit tudnának erről mondani, hogyan alokálják ezt a pénzt, és esetleg van-e mód arra, hogy többet kapjunk. Köszönöm, Keller asszony, egy percben. Köszönöm, van egy kérdésem a bizottsághoz, remélem tudnak rá válaszolni. Már elhangzott, vannak menekültek Líbiába, részben visszaküldtük őket Olaszországból, de milyen eh, támogatást adunk nekik, amikor visszaküldünk embereket Libiába, a másik Frontex nem akarja megakadályozni, hogy emberek az EU-ba érkeznek, de mit tesz a Frontex, amikor érkeznek emberek, vagy egyáltalán mi a Frontex feladata, milyen sikereket élt el tanács, amikor az együtt döntési feladatot a resettlement eh, ügyében befejezték, eh, hogy áll ez az egész folyamat, befejeződött-e már ez a folyamat. A másik, a kelet-európai forradalmak is elhangzottak, most itt csak eh, migrációs folyamatokról van szó, vagy pedig pozitív aspektusokról is itt az átmenetben. Tényleg a Filidis úr Köszönöm szépen, kevesebb, mint egy perc. Két kérdésem lenne. Nagy figyelemmel követtem Eston asszonynak és az alkalmazottjainak a kijelentéseit. Azt hiszem, hogy ahogy nyilatkoznak, az nem értelmezhető az egyszerű állampolgár számára, úgyhogy megkérdezem én. Melyik országok mondták azt, hogy igen, ők befogadnak menekülteket, akik nagy számban érkeznek ezekből az arab országokból. És hogy úgy fogadják be őket, hogy befogadják őket a társadalmukba, nem úgy, hogy kirekeztik őket, és egy háborús helyzetbe kényszerítik őket. A második kérdésem a resettlementről. Ez szerepel majd a napi renden. Köszönöm. Morvai asszony. Thank you. I have, two, I have two short questions to the Hungarian. Két. Rövid kérdésem lenne a magyar elnökséghez, és bárki ez, aki hajlandó válaszolni. Miért természetes az, hogy a, az európai adófizetők pénzéből kisvállalkozók, tanárok, ápolónőknek kell fizetni a költségét. Ezeknek az elbukott diktatúráknak a költségeit. nincs -e a nemzetközi olyan e, lehetőség, hogy a befagyasztott pénzekből, amik hatalmas összegek, amiket a diktátoroktól lefoglaltak, és az ő lakosaiktól e, foglaltak le, miért nem ebből fejez, e, fedezik azokat a költségeket, amiket az európai célállamoknak kell költeniük ezekre a menekültekre és migránsokra? Mástrom asszony azt mondta, hogy semmiképpen sem lesznek ezek az emberek visszakényszerítve a, a, a saját hazáikba. Ez igaz akkor, amikor még veszélyben vannak, de hogyha demokratikus országok lesznek, remélhetőleg gyorsan, akkor miért nem mehetnének vissza a saját demokratikus hazájukba? Köszönöm. A Dehont rendszert alkalmazom. Néppárt részéről Papa Nikola úr. Igen, Papa Nikola úr, önél szó. Köszönöm szépen. Eh, Mr. Lightning? Lightning úr. Ön azt mondta, hogy összetett a helyzet. Migráns áramlatok Görögországban is, és más országokban is megfigyelhető. Két nappal ezelőtt kiderült, hogy a tárgyalások lezárultak, a bizottság részéről, de vízum liberalizálást nem tudunk adni ö, török országnak. Lambrinidis úr, mondja az elnök, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon gyors leszek. Azt hiszem, hogy az ilyen válsághelyzetekben egyértelművé válik, nagyon kellemetlen ez a dolog, hogy mit beszélünk már nagyon régen, a Dublini kettes rendszernek a korlátait. Engem, nekem nem megfelelő a válasz, amit kaptam a biztos asszonytól, hogy nagyon sok tagállam a tanácsban egyszerűen nem akar semmit tenni a visszatelepítést illetően. Azért nem vagyok elégedett, mert megint pingpongoznak, ide-oda tologatják a felelősséget, a határországokra. A határországok azt mondják, hogy mi meg nem tudunk megbírkozni ezzel, úgyhogy nagyon egyszerű a kérdés. Van olyan ország, vannak-e olyan országok a tanácsban, akik jelezték, hogy hajlandóak lennének befogadni menedékeseket, és a határtól kezdve ellássák őket. Én úgy gondolom, hogy az, hogy pénzügyi ösztönzőket adunk a határországoknak, az nem veszi rá sem Által, se Görögországot, se semmilyen más határországot, hogy ilyen nagy áramlatokkal megbirkózzanak, és maguk a menedékesekre üt vissza ez. Úgyhogy a tanács fölébredne már végre, és véget vetne annak, hogy ez katasztrófa legyen a menedékesek és a a Abbiamo constatato in questo... Köszönöm szépen, elnök úr. Megállapítottuk, azt tapasztaltuk, hogy a ö, politikánk ö, a stabilitásnak ad, adott előnyt, és ez végül válsághoz vezetett milyen intézkedéseket akarnak ezek az intézmények hozni ahhoz, hogy ne csak erős emberek, hanem erős intézményeink legyenek. Láttuk a barcelonai kudarcot a szabad kereskedelmi övezettel kapcsolatban, milyen terve van a bizottságnak, és milyen terve van a tanácsnak arra, hogy egy igazi szociális-gazdasági fellendítési program induljon be a mediterrán térségben. Végezetül pedig meg kell állapítani, hogy az uniónak a szolgálatai nem látták előre azt, ami most történik, és ez egy súlyos dolog úgy gondolom, hogy nagyon sok a bizonytalanság még jelenleg is. Nagyon sajnálom, nem csatlakozok a, azokhoz a dicséretekhez, amik elhangzottak a, és az intézmények irányába. Úgy gondolom, hogy lehetett volna többet és jobban tenni. Romero úr egy percben. Romero asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem is az az érzésem, hogy az Európai Unió nem igazán érzés látja, hogy mi is történik. Az a forradalom, ami a mediterrán térség déli részén történik, az a mi forradalmunk is, mert a saját hazánkban a dolgok látásmódja igazodnia kell a realitásokhoz. Ki kell végre nyitni a szemünket, és látnunk kell, tudatában kell lennünk, hogy mi történik. Energia problémákról beszélni, migrációs áramlatokról, és hogy csak az érdekelje az európai állampolgárt, ez számomra obszén. Ez nem kommunikációs probléma, ez politikai kérdés. Egyszerűen szígyellem magam, hogy európai állampolgár vagyok, mert Európa nem igazán reagál ezekre a problémákra. Az uniónak mást kellene tennie. A Frontex helyzete változni fog a Frontex még nevet is változtatni fog, mert azok a kormányok, amelyek jelenleg vannak hatalmon, ezek átmeneti, a demokrácia irányába lévő kormányok. Ezeket segíteni kell, hogy a demokráciát elérjék. És a mediterrán térség is egészen más lesz, hogyha ezt nem képesek látni, akkor semmire sem fogunk jutni. Utolsó Alfánó asszony. Grazie. Köszönöm. Kedves Kaiser Dolph, nem filmről van itt szó, hanem ez bohózat, ez, vagy ez az, mint uh, Alice Csodaországban. Most ébredtünk föl, és most látjuk, hogy mi játszódik le Líbiában. Európa diktatórikus rendszereket támogatta, a kereskedelmi partnerség ürügyén, támogattuk Líbiát, Tunéziát, és továbbra is támogatjuk őket. Amikor a parlament magrebi delegációja Líbiába látogatott, akkor turistaként járt el inkább, amikor nem engedték meg, hogy meglátogassuk a menedékközpontot, vagy fogvatartó központot, akkor sétálgat, aludtunk, vagyis sétáltattak minket, és valahogy úgy jártunk el, mintha minden rendben lenne. Ez a politika kudarcot vallott. Erre rá kell döbbenünk. Szeretném folytatni az állampolgáraink, a választóink, azt fogják mondani nekünk, hogy inkább a kereskedelmi egyezményeket választottuk több ezer afrikai életárán. Beszélünk a kínaiakról, de arról nem beszélünk, hogy azok, akiket most megölnek, olyan emberek, mint Kadafi, olyan emberek, akikkel az, például az olaszok, kedves olasz kollégák el kell, hogy fogadják ezt a kritikát, amikor Kadafi elkezdte leölni az állampolgárait, akkor közben Berlusconi 5 milliót adott számukra. Köszönöm. Még mindig vannak olyanok, akik szeretnének felszólalni, de kérem, értsék meg, hogyha szeretnénk válaszokat is kapni a meghívott előadóktól, akkor ezt nem tehetjük meg, ha nem gyorsítjuk fel Kérem, akik nem kaptak szót, kérem írásba küldjék be a kérdésüket, és írásos választ fognak kapni a biztostól és a külügyi szolgálattól. Most pedig az utolsó forduló következik. Györkös nagykövet úr kapja meg a szót, majd pedig a főtitkár úr, Vimont úr, azután pedig Leitinen igazgató. Györkös úr, Tavares úr ez történelmi kérdés. Arról volt szó, hogy a magyar adófizetők fizetnek ezért. Szeretném elmondani, hogy az első nagy menekültügyi áramlat 56-ban volt, amit a nemzetközi közösség adófizetői fizettek ki 1956-ban. Ez Ügyrendi kérdés volt, kérem, hogy az eljáráshoz ragaszkodjunk, mert ezt kell követnünk. Györkös úr, nem szeretnék kommentárokat fűzni ahhoz, hogy hányan vesztették el az élet, hányan vesztették életüket Magyarországban 1956-ban. De most a kérdésekre vonatkozóan az együttdöntési eljárás minden tőlünk telhetőt megteszünk, és az biztos, hogy kéz a kézben a parlamenttel kell eljárni, és a magyar elnökség készen áll arra, hogy felgyorsítsa a tevékenységet. A további plusz kritikus helyzetek harmadik államokban mi várható, nem merek itt előrejelezni, nem tudom, hogy az arab világban ez a folyamat hogyan folytatódik, de Európának képesnek kell lenni arra, és eddig képes is volt arra, hogy reagáljon, és támogassa a demokratikus folyamatokat, mert mindenképpen világos, hogy az egyik oldalról biztosítani kell az energiaellátást, a belső biztonságot az EU-n belül, ugyanakkor támogatni kell az összes demokratikus erőt, mindazokat, akik ezeket a folyamatokat előre viszik az említett országokban, és csak fenntartható demokratikus úton lehet demokratikus jövőt biztosítani ezen országoknak, gazdasági, szociális környezetet, ami nem kényszerít több millió embert arra, hogy megpróbáljon Európába jönni. Ami pedig a javak befogyasztását illeti, tegnap szankciókat fogadott el a tanács, és ez már életbe is lépett, végre hajtjuk. Ami az EU-Törökország visszafogadási egyezményt illeti, elmondhatom, hogy a tanács elfogadta a tárgyalások eredményét, az EU bizottság és Törökország közti tárgyalások eredményét, és most a két fél lemúlik az, hogy aláírják és ratifikálják ezt a megállapodást. A nyilatkozatokról nem tudok most kommentárokat tenni, nem tudom, hogy milyen fejlemények lesznek. Az EU a visszafogadási egyezményben nagyon érdekelt, a tanács zöld utat adott a bizottságnak arra, hogy párbeszédet indítson Törökországról, a mobilitás és a vízum kérdéseiről, de ez még nem automatikus mandátum a vízum megszüntetési tárgyalásokra vonatkozóan a két fél között. Ami pedig a szolidaritást illeti, arra utaltam, hogy a helyzet bonyolultabb. A tanácsban a viták során elismerték azt, hogy milyen kihívásoknak van kitéve Olaszország és Málta, de néhány tagállam világosan utalt saját tevékenységére, téren, hogy befogadjon migránsokat, jogszerű, jogszerűtlen vagy illegális, legális migránsokat, horizontális felképet kell erről kialakítani. A gyakorlatban a teher megosztás létezik, de a tanács visszatér erre, ha szükséges, senki nem mondott nemet, de Svédország példáját adnám meg. Svédország 2010-ben több mint 40 ezer iraki menekültet fogadott be, és több mint 5 ezer illegális bevándorlót Szerbiából, anélkül, hogy a szolidaritási mechanizmusra tartott volna igény. Így a tagállamok egyéni erőfeszítéseivel számot kell vetni, amikor a szolidaritásról beszélünk, ami pedig a környező országokkal való szomszédsági kapcsolatokat illeti, a főtitkár majd el fogja mondani részletesen, hogy az európai szomszédság politika felülvizsgálata hogy zajlik, ez már napirenden volt, de az új fejlemények természetesen ezt majd módosítják. Köszönöm, Vimon főtitkár úr. Ismételten nagyon rövid leszek, és onnan folytatnám, ahol abba hagyta a magyar elnökség. Mint önök is tudják, két irányban haladunk előre. Először is igyekszünk létrehozni egy olyan csomagot, intézkedési csomagot, ami készen áll az Európai Tanács számára. A bizottság és a fő képviselővel együtt egy javaslatot tudnak tenni. 24. március 24-én, 25-én kell, hogy összejön a tanács, és megvizsgálja ezeket. A másik oldalon pedig megy a szomszédsági politika. Itt minden olyat bevonunk és figyelembe veszünk, ami az elmúlt napokban történt. Ezt felül fogja vizsgálni a bizottság április hónap folyamán, folyamán, és ezt követően pedig a bizottság egy javaslatot tesz ezen kérdésekkel kapcsolatban. Természetesen mindkét dolog egymással összefügg, és egymásra hat ahogy ez elhangzott, és helyesen, amit most tapasztalunk, az egy olyan jelenség és olyan mérték, olyan volumenű, ezek az országok demokráciára törekszenek, nagyon sokáig ilyen nem volt, és egy kicsit közelebbről kell megnézni ezt a helyzetet, és megnézni, hogy milyen intézkedésekkel segíthetjük ezen országokat. Ahogy elhangzott az is, nem csak rövid távú intézkedésekről van szó, hanem erős, hosszú távú termek, lépésekről is, amivel a szociális gazdasági fejlődése segíthető ezeknek az országoknak. Természetesen az Európai Unió nem lesz ebben egyedül, a nemzetközi közösség több országával tartottunk egy megbeszélést, a nemzetközi pénzügyi szervezetek is az ENSZ főtestülete, és mindenki mobilizálta magát, és mindenki megnézte, hogy hogyan tudna segíteni az Európai Beruházási Banktól, az Európai, illetve a Nemzetközi Fejlesztési és Újjáépítési Bank is részt vett ebben, tehát nagyon nagy arányban láttuk a mobilizációt a különböző partnerek részéről azzal a célral, hogy segítséget nyújtsanak. Ehhez valamennyi idő is kell, és majd meglátjuk, hogy az események hogyan alakulnak azt is kérdezték, hogy mit teszünk más országokkal. Természetesen figyeljük, nagyon is odafigyelünk arra, hogy mi történik, de ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, amit már több alkalommal elmondtunk, hogy minden egyes országnak megvan a saját útja, a saját fejlődési menete. Tunézia és Egyiptom valami már végbe ment, és egy politikai fejlődés van. Bahreinben is látunk eseményeket, de ott másképpen alakulnak a dolgok. Vannak események Katárban, Ománban is, Jemenben. Ezeket figyelemmel kísérjük, és igyekszünk odafigyelni arra, hogy hogyan alakul a helyzet. És ha szükséges, akkor meghozzuk a szükséges intézkedéseket Természetesen az elnökségnek, illetve a külszolgálatnak a munkatervében is kiemelt helyen szerepelnek ezek. Végezetül pedig a menekültügyi eljárással kapcsolatban volt kérdés és többek között a lampedúzai bevándorlóknál azt láttuk, hogy folyamatban van a menedék kérési folyamat és eljárás. Vannak olyan országok, ahonnan ezek érkeztek, például a Tunézia jelen esetben, a politikai helyzet változóban van, természetesen meg kell néznünk, és az menedék eljárásunkat is ahhoz kell alakítani, ami ezekben az országokban történik, és meg kell nézni, hogy mely országok hogyan állnak. Köszönöm. És végezetül mondja az elnök, végezetül a Frontex részéről Ilka Latinenen úr, de még egy ügyrendi kérdés. Igen, úgy gondolom, hogy felháborító, hogy tesz egy olyan kijelentést amit, arról a delegációról, ami Libiában járt. A hölgy nem volt ott, nem is járt a fogvatartási központokban, és felháborító, hogy olyan észrevételeket tesz, mint amit tett. Ott, amiket összegyűjtöttünk a látogatás alán, az éppen olyan nagyon kritikus ajánlásait a forrása volt. Elnök félbeszakítja. Valamikor majd úgy is megvitatjuk azt önnel, hogy mi is az az ügyrendi pont, jó? Hogy mit mond az eljárási szabályzat. Nem arról van szó, hogy újra kinyitjuk a témát, hogy kifejezzük, hogy nem értünk egyet egy kollégával, hanem azt jelenti az ügyrendi pont, hogy egy bizonyos szabályt, amit nem tartottunk be, azt arra fölhívja a figyelmet. Úgyhogy kérem, ne jelezzen ügyrendi pontot. És megadom a szót. Elnézést, elnök úr, mondja Alfen úr, elnök. Nem, nem, nem. De sajnos az elnök és a hozzászóló egymás szabába vágnak, teljesen érthetetlen. Szabba. Mr. Latinen, you got the Latinen, úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hagy ragadjam meg az alkalmat itt utolsó hozzászólóként. Én büszke vagyok magamra első pont az alapvető emberi jogok és az emberi méltóság. Mindent megteszünk annak érdekében, minden eszközt felhasználunk arra, hogy segítsük az embereket. A tagállamokat is bevonjuk, és a Frontexet is. Ez az egyik pont, amit el szeretnék mondani. A második pontom a Lampedusai eset az úgynevezett irregular bevándorlás Tunéziából, különösen az elmúlt két hétben. Gutierrez úr, fő megbízott, Malmström biztos asszony és én is mondtuk. Ne tekintsék úgy, hogy ez egy olyan eset lenne, ahol nemzetközi védelemre szoruló emberek érkeznének Lampedusába. Nagyon kevés azoknak a száma, a 6000 beérkezett menekült között, ahol valóban menekült ügyről volt szó. Egyszerűen megragadták az esélyt, gazdasági lehetőséget láttak, és ezért jöttek Lampedusára. Tehát különböző okok, különböző eljárások, már mondtam. ezért a járőrözést kiterjesztjük, légi járőrözést is végzünk Olaszország határainál, az olasz kapacitásokat erősítjük, és szakértőket vetettünk be, hogy támogassuk az olasz hatóságokat a tájékoztatásban és az átvilágításban. Ezen kívül a visszatérítéseket is támogatjuk. Állandóan visszatérintünk mm, bevándorlókat Olaszországból, Tunézia fele. Végül figyelembe véve, hogy Tunéziában egy ideig nem volt kormányhivatalban, Rob Wainwright-tal tartom a, a kapcsolatot, és tájékoztatom arról, hogy az Európolnak mire van szüksége. Gyakorlatilag itt azt akarjuk kiszűrni, hogy terrorista és bűnöző elemek ne szűrődhessenek be ebbe a rendszerbe. Ezért küldenek egy mobil egységet, és az információik alapján lépnek, olyan információk ezek részben, amivel mi nem rendelkezünk. Ez az a három pont, amit szerettem volna mondani. Szeretnék köszönetet mondani a Libes szakbizottságnak, köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon fontos volt, hogy ezt a vitát most lefolytassuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm minden meghívottunknak, hogy erőfeszítéseket tettek. Köszönöm a képviselőknek, hogy megértik, hogy nem volt több időnk. És köszönjük a tolmácsoknak is. Köszönjük ezt a plusz 20 percet a különülésre. Köszönöm mindenkinek szép napot!